Duta e aperta. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Megnyitom a mai ülést. Az első napi rendi pontunk egy szóbeli kérdés, az, hogy egyetlen kézi podgyászszabályt bevezetnek-e a légitársaságok, amelyet bizonyos légitársaságok bevezettek. Először is Simpson úr, 5 percre. Good morning, President. Jó reggelt, kívánok, elnök asszony. Egyetlen elkezdjük, hát nincs itt a biztos. I mean, the, the, give, the giveaway... Már úgyis a lényeg benne van a szóbeli kérdésben. Elnök, de jön a biztos úr. Of the Committee on Transport and Tourism, I am a közlekedési szakbizottság részéről vezettem be ezt a kérdést, amely arról szól, hogy egyetlen kézipodgyász szabályt vezettek be bizonyos, vezettek be bizonyos légitársaságok. A szakbizottságom úgy érzi, hogy foglalkoznunk kell azzal, hogy nem következetes ez a szabály, és nem is átlátható. Ez gyakran ezzel szembesül az utazóközösség a légiutak során. Ez most már egy bevett gyakorlat évek óta, hogy az utasok a reptéren vásárolt dolgaikat külön díjfizetése nélkül felvihetik a repülőgépekre, és aztán díjat vezettek be ezekre a termékekre, illetve plusz csomagokra, mint például a laptopokra. Ez indukálta azt, hogy én fölteszem a kérdésemet. Például néhány légitársaságnál egy üveg viszkit is megadóztattak, más ö, repülőkön pedig nem. Ez a szerencsétől függ, hogy ki fizet és ki nem. Ez a következetlenség, és ez az átláthatatlanság. És ez az a következetlenség, ami aggasztja a közlekedési szakbizottságot. Néhányan úgy gondolják, hogy a nagyobb bevétel érdekében bizonyos légitársaságok az Európai Unióban figyelmen kívül hagyják az EU szabályokat, és ez negatív hatással bír a szektorra és az utasokra. Én megértem, hogy a repülőgép típustól kell, hogy függjön a kézipottyás szabály, és megértem a kereskedelmi megfontolásokat is, a légitársaságok és a repterek részéről. Ami engem aggaszt, az az, hogy bizonyos légitársaságok megpróbálnak mindenre kiróni pénzdíjat, mások pedig nem. És ez a fajta díjaztatás az, ami esetében megkérném a bizottságot, hogy tájékoztassa a nagy közességet, és hogy ö, foglalkozzon ezzel a pluszköltség témával, amely elmérgesíti az európai légiutazás helyzetét, és gyakran azt az érzést kelti az utasokban, hogy kirabolták őket. Köszönöm. Grazie, la parola al commissario de Gucht. Köszönjük de Gucht, biztos úrnak adom meg a szót. Madam President. Elnök asszony, tisztelt képviselő, Ahogy arra képviselő úr, a közlekedési szakbizottság elnöke rámutat, eh, valóban van egy ilyen probléma, ez az Európai Bizottság is tisztában van. Óriási a szórás a légitársaságok között, a tekintetben, hogy a, a kézipodgyász pódiak hogyan alakulnak, milyen feltételeket szabnak ki erre. Ezt az elérhető szolgáltatások sokszínűségének tükrében kell tekintenünk. A légitársaságok szabadon állapítják meg a feltételeket és a díjakat, ez a légi közlekedési belső piac egyik sarokköve. Ennek köszönhető részben, hogy estek az árak, amiből a fogyasztók, aminek az előnyt elsősorban a fogyasztók élvezték, élvezik. Ugyanakkor a uniós jogszabályok tiszteletben tartással és átlátható módon kell ezeket a díjakat és feltételeket megállapítani. 1008 per 2008 per EK 2002, hogy csak egyet említsek, amely jogszabály egyébként a légitársaságok felelősségét szabályozza. Hogyha jól működik a piac, akkor Um, ezen feltételek alapján a fogyasztó kiválaszthatja, hogy melyik légitársággal repül. Ami a fogyasztói jogokat illeti, joguk van a e, az utasoknak tudni, hogy e, mikor, milyen feltételek mellett és mennyiért e, vihetnek fel kézipodja ezt a fedélzetre. Ezért az Európai Bizottság úgy véli, hogy a jobb tájékoztatással a következetlenség és a nagy szórás a légitárságok között tulajdonképpen megoldható. Másik megoldás az, hogy a meglévő jogszabályokban lefektetett szabályoknak nagyobb mértékben szerzünk érvényt. A nemzeti eh, felügyeleti szerveknek is eh, részt kell venniük az utas eh, jogokra kiterjedő jogszabályok felülvizsgálatában, amely egyébként ez év első felében kerül sorra. A reptereket, illetve a kereskedőket is érinti ez a szabály, miszerint csak egy kézifogyaszt vehetnek fel a fedélzetre ingyenesen az utasok, és ugyanakkor a biztonsági szabályokat is figyelembe kell itt venni. Köszönjük. Köszönjük. Most pedig megadom a frakciók nevében hozzászólóknak a szót első, elsőként a népen nevében Bach úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Egyre több panasz érkezik az európai polgároktól. Arról számolnak be, hogy teljesen önkényes szabályokat alkalmaznak az egyetlen kézipodgyász szabály kapcsán a különböző légitársaságok. Nincs világos definíció a szabályok területén, bizonyos légitársaságok igazán önkényesen rendelkeznek és kihasználják a joghézagot, arra, hogy nem ortodox gyakorlatok révén gyakorlatilag kihúzzák a, az utasok zsebéből a pénzt. A légi kiszolgálás eh, ennek eh, révén eh, nagyon erősen korlátozza a polgárok lehetőségét arra, hogy hány darab kézipodját szállítsanak. Ezért sürgős szükség van arra, hogy egységes EU szintű szabályokat vezessünk be. A légiutasok jogairól szóló jelentésében is felhívtam erre a figyelmet, és a bizottságot felhívtam, felszólítottam arra, hogy tegyen javaslatot egységes szabályrendszerre, annak érdekében, hogy az utasokat megvédjük a túlzottan korlátozó jellegű gyakorlattól, amely jelenleg uralkodik. Emellett szeretném felhívni a figyelmet a professzionális zenészekre, akik gyakran nehézségekbe ütköznek a különböző hangszerek szállításakor. Úgy gondolom, nagyon fontos lenne egy megfelelő keretet teremteni annak érdekében, hogy egyszer mindenkorra megoldjuk ezeket a problémákat, és ne a bíróságnak, az Európai Bíróságnak kelljen világosá tenni a helyzetet. Jó lenne, hogyha proaktívá válna a bizottság, és egy javaslatot terjeszten elő. Köszönöm. Köszönöm szépen a szocialisták részéről. Elkadra úr két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, biztos úr. Az én frakcióm nyilvánvalóan támogatja ezt az indítványt, ami a közlekedési szakbizottságtól érkezett. Eddig már három jelentés született 2012-ben, amik azt kérik, hogy bizonyos légitársaságoknak azt a gyakorlatát, hogy korlátozzák a kézipogyászokat, szabályozzuk jobban. Eltérnek a szabályok, nagyon változatosak attól függően, hogy az ember <clears throat> honnan utazik, mivel utazik, az árak, a kiszabott díjak is eltérnek, és mi csak azt szeretnénk, hogyha az utasok számára átlátható lenne a rendszer és a földi személyzet számára is. Tényleg nagyon kényelmetlennél válhat az, hogyha ilyen sok mindent kell leadni az embernek, mielőtt felszállhat a repülő fedélzetére. Tehát inkább az elvről van szó, hogy a podgyászoknak az ellenőrzése egyetlen ponton történjen, nevezetesen a check-innél, a bejelentkezésnél és hogy lehetőség nyíljon arra, hogy kézi kézipottyázt is felvigyen az ember pluszban, hogyha azt a duty free boltban vásárolta, persze megfelelő feltételek teljesítése mellett. Ezen kívül az olyan dolgok, amik szükségesek, például kabát vagy jacky, ezeket ne számolják. Azt hiszem, hogy az általános szabályokat európai szinten kellene megszabnunk, és a derogációkat utána kell lefektetnünk. És úgy gondolom, hogy ez majd véget vet annak, hogy ilyen következetlen a rendszer. Igazságos rendszerre van szükségünk, és egyen, és ugyanúgy kell alkalmaznunk az EU minden régiójában nem kell, hogy akadályozzuk a légi utasokat, és az a mi kötelességünk és a légitársaságoké, hogy megfelelő szolgáltatást nyújtsanak az utasoknak. És hogyha egy reptéren árulnak bizonyos árucikkeket, akkor ne akadályozzuk meg őket, hogy ezeket felvihessék a, rep- a repülőgépre. Köszönöm szépen. Most pedig az ALDE részéről Eivold úr. Köszönöm, elnök asszony. what items are essential and non essential the counting of air airport retail purchases. a reptéri vásárlások vonatkozó szabályok légitárságról légitárságra, reptéről reptére változnak. Gyakran az egyik irányban megengedik, hogy fölvigyenek valamit a repülőre, visszafele irányban pedig kifejezetten tiltják. Óriási kamarodás van Európában, és gyakran rengeteg pénzékbe kerül az utasoknak. A közlekedést eh, nehezíti a szabályok túlzott, eh, túlzó volta, eh, mindenkire káros. Ráadásul gyakran önkényesek, komikusak szinte már ezek a szabályok, egyes esetekben egyszerűen nevetséges történeteket hallunk, Sőt, az is a fülünkbe jutott, hogy az alkalmazottakat egyes légitárságok kifejezetten premizálják annak érdekében, hogy ezeket a póddiakat kiszabják, ezeket a büntető póddiakat kiszabják. Jó lenne, hogyha józan észre közelítenénk ez a kérdéshez, mi az a méretű és súlyú kézipodjász, amit még a józani szabályai szerint fölvihetnek az utasok, hogy ne nehezítsük meg mondjuk a reptéri vásárlást és magát az utazást a kereskedelmi gyakorlatot így tehát az utasok jogainak védelme érdekében bizonyos mértékben harmonizálni kell, és ebbe bele kell, hogy vegyük a reptéri vásárlásokat is. Roppant fontos, hogy ezek a szintézkedések ne csak papíron maradjanak, ne csak írott malasz legyen ez, hanem valóban a gyakorlatban is érvényt szerezzünk ennek, hogy ne a beszállásnál az önkényes döntésnek legyen kitéve az utas. Grácz. Köszönjük, Évord úr! a zöld frakciójának nevében Lichtenberger asszony másfél percben. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt biztos úr! A különböző légitársaságok teljesen más és más gyakorlatot alkalmaznak a kézipodgyász területén. Ennek révén rendkívüli mértékben torzul a verseny, főként akkor, hogyha megengedjük a légitársaságoknak, hogy úgy cselekedjenek, ahogy szeretnének, ahogyan ön ezt jelezte a válaszában. Fokozottan igaz ez a fapados légitársaságok esetében, és a polgárok számára ez az utas, utazásokat rendkívül kellemetlenné teszi, gyakorlatilag egy akadályfutássá válik az egész biztonsági ellenőrzés. A légitársaságok nem tehetnek, amit szeretnének. Nem engedhetjük ezt. Vannak az utasoknak jogaik, de ezeket érvényre is kell juttatni végre, és nem lehet állandóan elvárni a polgároktól, hogy egészen az Európai Bíróságig menjenek, hogy végre változzon valami. Rendkívül nehéz problémát jelentenek a már említett hangszerek, de a különböző laptoptáskák és a női kézitáskák is egyre nagyobb problémát jelentenek az ellenőrzések alkalmával. A bizottság vála válasza, hát enyhén szólva nem kielégítő. A polgárok sok esetben Egyébként nem is választhatnak a különböző légitársaságok közül, hiszen a piac felosztása a légitársaságok között mindenek előtt a regionális vonalakat érinti, útvonalakat érinti, csak is a fővárosok közötti utak alkalmával választatnak a polgárok a különböző légitársaságok közül, ez nem maradhat így. A légiforgalomban a szabad piac az általa nyújtott választási lehetőséggel a fogyasztók számára gyakorlatilag eltűnt, ha az ember nem a nagy fővárosok között utazik. Biztos úr, amikor a versenyről van szó, ön egyébként nagyon érzékeny és nagyon részletekbe menően szabályozni szeretne. Jó lenne, hogyha most a légitársaságok esetében is konzekvensek lennének, mert azok egyáltalán nem foglalkoznak az utasok jogaival. Köszönöm. Köszönöm szépen. Vlasak úr, egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Ha az ünnepekre utazik az ember, vagy szünetekben, az nagyon bonyolultá válhat, különösen ha podgyászsal utazik az ember, mert nagyon sok díjat fizethettetnek meg az emberrel. Ha késik az ember csomagja, vagy elveszték, akkor is nagyon összetettek a szabályok, hogy hogyan kérhet az ember jóvátételt. Néha a légitársaságok megengedik, hogy az ember felvigyen egy bizonyos méretű ezt a gépre, de eltérnek a szabályok légitársaságonként, néha be kell csekkolni ezeket a podgyászokat, néha pedig díjat kell fizetni utánuk. Az EU végre bevezet egységes szabályokat, hogy harmonizálják a légitársaságok ezeket a szabályokat? az légiutasoknak kell, hogy joga legyen, hogy a szolgáltaták között választhassanak de gyakran figyelembe kell venniük azt, hogy a közlekedési viszonyok nem engedik ezt meg, mert a helyi légitársaságok ugyan esetleg olcsóbbak, de bizonyos szolgáltatásokat nem nyújtanak, úgyhogy az EU-nak itt az ideje, hogy szabályozza ezt a helyzetet, de a lehető legkisebb mértékben avatkozzanak be, mert minden egyes új szabály adminisztratív terhet jelent, és ne avatkozzunk be az utasok jogaiba ilyen mértékben. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Murphy úr. Uh, köszönöm, elnök asszony. Valóban egy kereskedelmi kapcsolatról van szó a légitársaság és az utas között, de nem egyenlő felek kapcsolata ez, hiszen ahogy az előttem szóló rámutatott, sok utasnak nincs választási lehetősége, hogy milyen légitársággal repüljön ezzel az egycsomagos szabályon sok légitársaság visszaél, nem az utasok biztonsága, kényelme érdekében, hanem egész egyszerűen azért, hogy újabb díjakat vethessenek ki a szerencsétlen utasokra. Egységes rendszerre van tehát szükség. Azt is tudjuk azonban, hogy ez csak egyike annak a rengeteg vadnyugati gyakorlatnak, amelyel az újonnan létrejött légitársaságok visszaélnek, közöttük elsősorban a Ryanair. Ryanair például a, a hitelkártya fizetésért felszámított túlzott díjak, a kapitalizmus, a karvaj kapitalizmus legjobb példája a Ryanair, ahogy például az alkalmazottaikat kezelik, diktatórikus, szakszervezet ellenes cégről van szó, amely minden lehetséges téren visszaér a monopolimával. Az ír kormányzat a Lisszaboni szerződésért folytatott kampány során tett ígéreteinek eleget tesz-e vajon vagy sem, vagy csak a népszavazásig terjed az ígéret. Köszönöm. Köszönjük, Murphy úr, most pedig Danten úrnak adom meg a szót másfél percben. Elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák, az nem, az egycsomagos egykézi podgyász kérdése nagyon fontos. Azt szeretnék, hogy a repülőn vásároljanak ne a, a reptéren. Ez a célok. Azonban a szabályok biztos úr nem világosak. A, ezek az újabb megszorítások drasztikusak, és ezek az utasok jogait korlátozzák a választás jogát akadályozzák, a, a reptéri, eh, reptér lehetőségeit korlátozzák, főként a kis regionális reptéreknek külön okoznak, ahol is eh, néha valóban nagyon sős a helyzet, pénzügyi előnyökért eh, cserébe vonzák oda ezeket a fapados légitársaságokat, a és így nagyon ki szolgáltatott helyzetbe kerülnek a fapadosok a szemben ezek a kis repülőterek, bármi, bármilyen feltételt elfogadnak, akár az utasok érdekeivel ellentétes feltételeket is. Ezt a kérdést kell kezelnünk, de biztosítanunk kell, hogy ez a kapcsolat ne vezessen a monopól helyzet való visszaéléshez. A légitársaságok közötti versenykérdés is felmerül. Fontos, hogy egyenlő versenyfeltételeket garantáljunk a légitársaságok számára. Erre a problémára valahogy, a kézipogyász problémára valahogy direkt módon reagálnunk kell minél hamarabb. Honorevole Ayala Sender, un minuto. Ajánl Szender kolléganak következik, egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is csatlakozom az elhangzottakhoz. Ellentmondás feszül egy rosszul értelmezett szabadság és a légiutasok egyenlőségek között, valamint a között, hogy átláthatatlan szabályok uralkodnak, és nem tudnak adott esetben, esetben még panaszt sem emelni az utasok, Visszaélésekre kerül sor, sokszor a, a földi kiszolgálók részéről is, akikra nagyon nagy nyomás nehezedik. Meg kell érteni azt, hogy az utasoknak szükségük van a kézipodgyászokra, a különböző dokumentumaikat és más egyéb tárgyaikat is magukkal kell vinniük. Ahogyan ön is mondta, biztos úr, nem elegendő az, hogy növeljük az információk mértékét, ellentmondásos intézkedéseket foganatosítanak a légitársaságok, egyértelmű cselekvésre van itt szükség. A spanyol jog védi ugyan az utasokat, de a különböző légitársaságok a regionális repülőtereken fenn akarják tartani monopólhelyzetüket, és ennek megfelelő gyakorlatot alkalmaznak. Mindenképpen olyan szabályokra van szükség, amely a polgárok egyenjogúságához vezet. Krámer képviselő, egy perc. Elnök asszony, biztos úr. Mindig az ügyfél a király, nem pedig a megfejhető tehene a légitársaságnak. Ezt kellene szem előtt tartani, mert a légitársaságoknál nincsen piacgazdaság, ez egy szocialista tervgazdaság, és minden egyes évben nagyon sok pénzt kapnak az adófizetőktől, és ugyanakkor nem fizetnek áfát nemzetközi szinten. És aztán ö, olyan pluszköltségeket rónak az utasokra, amiről nem is tudnak az utasok. Most már vége kell, hogy ennek legyen, a keretszabályokat minden légitársaságra alkalmazni kell. Nem szabad ki dobni kihúzni a pénzt az utasok zsebéből. Hagy vegyem példának az, hogy bizonyos reptereken fizetni kell a toalett használatáért. Ez rablás. Úgyhogy ne csodálkozzanak, hogy az európai állampolgárok nem szeretik és nem tartják nagyra az Európai, Uniónak, az európai Uniót. Nagyon sok minden forog itt kockán. Egységes szabályokra van szükség amely mindenkire vonatkozik. Nem lehet, hogy lenyúlják az utasokat a légitársaságok. Köszönöm. Fidanza, un minuto e trent. Köszönöm szépen, most pedig Fidanza úr kap másfél percet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, a kézipodgyászal kapcsolatos szabályok a jelenlegi formájukban nem megfelelőek, vannak olyan légitársaságok, amelyek rendkívül korlátozó módon járnak el, sőt szélsőségesen és ok nélkül korlátozzák a kézipodgyász mennyiségét, az utasok pedig ez esetben nem tudnak vásárolni a reptereken, ezáltal az utasok jogait korlátozzák, agresszív szabályokat alkalmaznak, és ez nagyon nagy veszteséget okoz a különböző üzleteknek a reptereken, hiszen az ő fő bevételi forrásokat az utasok vásárlásai jelentik, főként a regionális reptereken van ez így. Éppen ezért európai, sőt globális szinten is harmonizált szabályokra van szükség, együttműködve az ICAO-val például. Tehát harmonizált szabályokra van szükség a kézi podgyász ösztömegére vonatkozóan, és arra vonatkozóan, hogy mennyi vásárolt árut vihet magával egy-egy utas. Világos politikát kell alkalmaznunk, meg kell akadályoznunk ezáltal a visszaéléseket, világos helyzetet kell teremtenünk. A maximális információcsere biztos úr nem elegendő. Úgy gondolom, többet is tehetünk. És nem csak a válaszára reagálnék, én úgy gondolom, ezen túlmenő lépésekre van szükség. Köszönjük szépen, Danellis úr! Köszönöm szépen, elnök asszony! Biztos úr, ami a légi közlekedést illeti az Európai Unióban, azt kell, hogy mondjuk, hogy különösen a fapados légitársaságok az utasokra terhelik a növekedő üzemanyag pedig itt igazán igazságos általános versenykerestekre lenne szükség. A már létező rendeletek betartására, arra, hogy véget vessünk a reptéri adóknak, vagy legalább egységesítsük őket, és hogy harcoljunk az igazságtalan díjak ellen. Azért, mert először is nagyon felzaklatják a légiutasokat ezek a ö, körülmények, és nagyon sok problémát okoznak. Másodszorban nagyon sok reptéren a boltok bevételéből tartja fenn magát a reptér, és így gyakorlatilag kármentesítik magukat a profit hiányáért az üzletek ezek, ezekkel a díjakkal, harmadsorban pedig egységes szabályokra van szükség, és tájékoztatni kell a nagy közönséget. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Taylor úr. Uh, thank you. Köszönöm, elnök asszony. Simpson kollega kérdése valóban aktuális, és én is átérzem a mögötte lévő frusztrációt. Három különböző jelentés is utal a kézipodgyász kérdésre. Csak a 2012 során három ilyen jelentést fogadtunk el. Én voltam az első ilyen jelentés elkészítője, ami arról szól, hogy a meglévő utasjogok hogyan alakulnak a légiközlekedésben. Ezt a parlament többsége, meggyőző többsége fogadta el. A kézipodgyásszal kapcsolatban arra szólítottuk fel az Európai Bizottságot, hogy tegyen javaslatot arra, hogy harmonizálják Európában a bevett gyakorlatot az utasok jogainak védelme érdekében a túlzott korlátozások ellen, hogy az utasok eh, a józan eh, és eh, mértéke szerinti méretű és súlyú kézipogyaszt följössenek a fedélzetre. Az Európai Parlament azonban nem kapott választ, érdemi választ az Európai Bizottságtól. Hogyha jól értettem de urat, akkor ő a piacra bízná megoldást. Szerintem ez nem elég. Ez elfogadhatatlan. Szeretném, hogyha arra három külön jelentésre érdemben válaszolnának de úr, és végre valamit tennének, és nem csak övetett kézzel üldögélnének. Köszönjük. Kósa úr, másfél percben

Matula úr. Mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, az európai utasok, akik rendszeresen utaznak a kontinensen belül, sajnos gyakran tapasztalják, hogy a légitársaságok visszaélnek a szabályokkal, és nem következetesen alkalmazzák az kézipodgyászra vonatkozó szabályokat, mekkorát, méretűt, milyen súlyút és hány darabot vihetnek fel a fedélzetre ingyenesen, illetve ha nem ingyenesen, akkor mennyiért. Én tudom, hogy kevés a e, hely a fedélzeten, de meg kell akadályoznunk azt, hogy visszaéljenek a szabályokkal és túlzott díjakat szabjanak ki. Ami a kézipodgyász méreteit illeti, erre egyértelmű és egyforma szabályoknak kell vonatkozniuk, és Van, amikor csak 7 kilót lehet fölvinni egyáltalán bármennyi pénzért a fedélzetre. Szerintem ez egész egyszerűen tartatatlan. Harmonizáljuk tehát a szabályokat, és az utasok jogainak szerezzünk érvényt. Köszönjük, Leichfried kollega következik. Leichfried úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, két példát hagy meséljek már el önnek, amivel találkoztam az elmúlt időben. Nem régen, és nem említem meg a légitársaságot, Wittenbergbe kellett utaznom, és akkor az történt, hogy nagyon nagy káosszal kerültem szembe a csomagok kiosztásánál, nagy késések voltak, azt ajánlották, hogy szállást biztosítanak. Később egy másik légitársaságot mentem át, de ott meg nem engedték meg, hogy egy kézipodgyásznál többet fölvigyünk. Nekem például volt egy üvegem, amit a boltban vettem a reptéren, teljes káosz uralkodott. Ez megengedhetetlen. Az, hogy mennyit engedünk föl, mennyit nem, erről beszélhetünk, de átláthatóak kell, hogy legyenek a szabályok, függetlenül attól, hogy melyik reptéről van szó, melyik légitársaságról, ez érvényes kell, hogy legyen egész az Európai Unióban. Önnek, mint biztosnak ez a feladat, hogy ezt biztosítsa. Köszönöm. Köszönjük szépen, Szenelova kolléganő következik. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, hölgyeim és uraim, Nemrégiben azt tapasztalhattuk, hogy egyre korlátozóbb jellegű szabályokat alkalmaznak a légitársaságok, megnehezítve ezáltal az utasok életét. Ez nem csak a kézipodgyászokra vonatkozó szabályok esetében nyilvánul meg, hanem abban is, hogy az utasok gyakran csak akkor értesülnek az egyes szabályokról, amikor már a beszállásnál sorban állnak, már túl késő van gyakorlatilag, és akkor különböző díjakat számolnak fel az esetükben. Gyakorlatilag rejtett díjakat, díjakat számolnak fel sok esetben az utasoknak, ezért szeretném arra ösztökélni az Európai Bizottságot, hogy figyeljen oda az árak átláthatóságára, és ezáltal ne adjunk lehetőséget a légitársaságoknak, hogy ilyen díjakat számoljanak fel. Irigon kolléganő parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Jó reggelt kívánok, biztos úr. Többen elmondták már előttem, de elmondom én is. Ártani nem árt. Hat visszaélésre ad a jelenlegi harmonizáció hiány a légitársaságok számára. Nagyon nagy zavar van a szabályokat, díjakat illetően, és így előfordulhat, hogy a kézipodgyászokra vonatkozó megszorítások több, panasznak ad, több panaszra adnak okot, mint bármi más a légi közlekedésben. Nem látok kiutat ebből a problémából, hogyha nem szabályozzuk ezt európai szinten, a tájékoztatást és a feltételeket. Még egyszer mondom, európai szintű fellépésre van szükség annak érdekében, hogy tisztán lássunk, mi a helyzet, mik a feltételek, mik az árak. Ugyanez igaz egyébként a jegyárakra is, és azt is szabályoznunk kell, hogy mekkora lehet a kézipodgyász, és miből állhat a kézipodgyász. Persze, fontos a cutasok tiszteletben tartása, de itt van a hatékonyság és a biztonság kérdése is, de szerintem ez nem lehet akadály annak, hogy az utasoknak érvényt szerezzünk. Klinz úr, az Európai Unió mindig is, mindig is hangsúlyozta, hogy méltányos verseny és az átláthatóság rendkívül fontos számára, de a gyakorlat máshogy alakul főként azon a területen, amelyről ma vitázunk. Azt láthatjuk, hogy a légitársaságok nagyon különféle módon értelmezik azt, hogy mi is az, hogy kézipodgyász, és hogy mennyit lehet abból felvinni a repülőgépre. Főként rendkívül önkényesek és radikálisak a különböző fapados légitársaságok. Egy ékes példája ennek egy utas esete, aki az ellenőrzés, a biztonsági ellenőrzés után vásárolt árukat nem volt hajlandó leadni. Így nem mehet tovább, európai szintű harmonizált szabályozásokra van szükség, a polgárok elveszítették a belénk vetett bizalmat, túl bürokratikusnak tekintik az EU-t, úgy érzik, nem védi meg a jogaikat. Fontos, hogy orvosoljuk ezt a helyzetet, és megadjuk a polgároknak azokat a jogokat, amelyek megilletik őket. Köszönöm. Benjen képviselő. Thank you. Um, I certainly welcome... Köszönöm szépen, üdvözlöm ezt a szóbeli kérdést, mert ennek a nevetséges helyzetnek, amit a kapuknál látunk, ahol a nem tájékoztatott vagy félretájékoztatott utasok, akiket egyébként ötletszerűen szúrnak és tolnak ki velük, azoknak a helyzetét beleértve engem is végre megoldja, úgyhogy következetesnek kell lennünk. Ezen kívül a kiskereskedelmi egységek helyzetét figyelembe véve a reptereken, a túlzó korlátozások itt is problémát okoznak. Egyetértek a biztos úrral abban, hogy igen, bizonyos intézkedések a versenyt eltorzíthatják, ezért ugye olyan szabályokat szeretnék látni, de nem túl korlátozó szabályokat. Egy minimum felső szintet kellene megszabnunk. Nem hiszem, hogy egy egységes felső szintet megszabhatnánk a kézipotyászok esetén, mert a rövid távú, távokat teljesítő járatokon nagyon eltér a helyzet a táv, a nagy távokat lefutó járatoktól. Úgyhogy a józanészt kell követni ebben az esetben. Köszönöm. Köszönöm. Meissner úr. Frau Präsidentin, Elnök asszony, tisztelt biztos úr! Európában szabad, meg, megvalósul a szabad mozgása a, az ároknak, a különböző szolgáltatásoknak és a polgároknak, és nem akarunk túlszabályozást, de azért szükség van észszerű ö, keretre. Sokszor azt látjuk, hogy nem átlátható ö, gyakorlat valósul meg az általunk tárgyal területen. Magamnak is van ilyen tapasztalata egyébként. Európában egy fapadossal utaztam, egy kis táska, és a kézitáskám volt nálam, és majdnem nem akartak felengedni a repülőgépre, mert két podgyászom volt. Gyakorlatilag az egyiket beletettem volna a másikba, de nem láttam, hogy miért tegyem ezt hiszen a méreteknek még így is megfelelt a két darab kézipodgyáz, de nem akartak felengedni a gépre, azt mondták, vagy fizetek, vagy nem utazhatok. Nagy, nagyon drámai helyzet volt ez a számomra, mert így és a saját bőrömön is megtapasztalhattam, hogy mi is történik ilyenkor. Sok utas szembesül ezzel nap, mint nap. Ezt nem engedhetjük. Nem vagyok a túlszabályozás híve, de itt megfelelő keretre van szükség. Kaldenbach. Kaldenbach asszony. Elnök asszony, biztos úr. Ma már nagyon sok példát hallottunk, ami mind azt mutatja, hogy egyértelmű szabályokra van szükség, de a szabályoknak a gyakorlatot is követniük kell, mert nincs értelme olyan szabályzásnak, amely a valóságban aztán nem valósul meg, mert lehetővé teszi a légitársaságoknak, hogy becsempészék a díjazásokat, és akkor eltorzítják a versenyhelyzetet kérem, beszéljen már olyan emberekkel, akik nem biznisz osztályon utaznak, hanem akik turista osztályon, akik gyerekekkel utaznak, akiknek több csomagra van szükségük, és akik aztán megpróbálnak felszállni a repülőgépre az egyetlen kézügypagyászukkal, de már hiába, mert egyszerűen nincs hová tenni az ülések felett. És ö, például, amikor a gyerekemmel utazok, akkor ötszörös réteg ruhát kell ráraknom, mert a podgyászban nem vihetem magammal a ruhákat, de mondjuk az úti célom egy nagyon hideg ország, és nem akarom, hogy megfázzon. Ezek a példák elfogadhatatlanok. Köszönöm. Honorevole Bilbao. Bilbao asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Van egy messzemenő megállapodás arra vonatkozóan, hogy milyen, illetve messzemenően egyetértünk abban, hogy ezek a korlátozások sértik az utasok jogait, és azt is tudjuk, hogy ez nagyon nagy károkat, veszteségeket okoz a különböző kereskedelmi egységek számára a reptereken. Amikor reformról, harmonizálásról beszélünk, Ugye a parlament sokszor kérte már ezt, hát ez is eltart egy ideig, talán azért más lépéseket tehetünk időközben, talán az ellenőrző intézkedéseket megerősíthetjük, növelhetjük a nyomást, amelyet az érintettek gyakorolhatnak a légitársaságokra, növelhetjük az esetleges szankciókat is, illetve súlyosbíthatjuk azokat. A kérdésem az, hogy helyesnek tartja-e azt az elgondolást, hogy egy külön kampányt indítsunk arra, hogy tájékoztassuk az utasokat teljes mértékben a jogaikról. Helyén való lenne, vagy helyes lenne egyfajta digitális tanácsadást biztosítani a polgároknak a reptereken, ezáltal is felhívva a polgárok figyelmét ezen problémákra, Tudjuk egyébként is, hogy milyen légitársaságokról van szó, és tudjuk, hogy mely fő reptereket érinti. Ezt kérdem, hogy a bizottság készen áll arra, hogy egy ilyen kampányt lefolytasson. Köszönöm. Tikau asszony. Grazie. Mr. Commissioner. Köszönöm szépen. Biztos úr, elnök asszony, az elmúlt tíz év során a légiutasoknak a száma a regionális reptereken nagyon megnövekedett, 84%-kal. Hát, És az európai hálózatok 90%-át a regionális repterek teszik ki. Ezeknek a reptereknek a szerepe egyre inkább nő az elmúlt évtizedben, úgyhogy arra kérjük a bizottságot, hogy a visszaéléseket megakadályozó szabályokat vezessenek be. Az egyetlen kézipodgyász esetében kérünk egy pontos ütemtervet arra, hogy hogyan harmonizálják a kereskedelmi tevékenységeket ezen a területen. Ezek szükséges fontos lépések annak érdekében, hogy megvédjük a légiutasokat, és hogy megengedjük számokra, hogy józan észsel indokolható mennyiségű kézipodjást vigyenek fel. Bizonyos légitársaságok olyan szabályokat vezetnek be, amelyek a versenyhelyzetet eltorzítják. A bizottságnak meg kellene vizsgálnia azokat a díjakat, amelyeket bevezetnek ezek a társaságok, mert ezek néha indokolatlanul magasak, és eltorzítják a versenyhelyzetet. Köszönöm. Elnök, rendben, akkor lezárjuk a Catch the Eye ö, hozzászólásokat Degucht biztos úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők. Ez egy nagyon érdekes vita, és a hozzászólások száma is mutatja, hogy mennyire érzékeny téma ez. Köszönetet szeretnénk mondani mindenkinek, hogy érdeklődés mutatott a téma iránt, és továbbra is olyan politikák alkotásán munkálkodunk, amelyek a jelenlegi szabályok átláthatóbb végrehajtását teszik lehetővé, és új szabályokat is alkotunk. Ahogy már mondtam a bevezetőmben, nem sokára újra áttekintjük a légiutasok jogaira vonatkozó szabályoknak a szabályait a 2013-ban Kallas biztos úrra, és valószínűleg ebben az évben ezekről a kérdésekről még több vita is lesz majd, amit itt ma megbeszéltünk. Most, hogy ezt elmondtam, én úgy gondolom, hogy nagyon sok hozzászólásban hallottam az előreláthatóságot, az átláthatóságot, mert néha váratlan, nehéz helyzetbe futhat bele az utas. Kallasz biztos úr szeretett volna itt lenni a mai vitán személyesen is, de az utolsó percben megváltozott a heti programja, és nem tudott itt lenni, úgyhogy átadok neki minden kérdést és biztos vagyok benne, hogy ő reagál majd e, ebben a témában önöknek. Köszönöm. Grazie, commissario. La discussione... Köszönjük. Köszönjük szépen, biztos úr. Ezzel lezárom a vitát. A következő napi rendi pontunk a harmadik országból behozott egyes termékek származási országának kötelező jelöléséről szóló rendelet.